rendelkezésre áll a kollégák számára, mennyiben erre szükség van. Tisztelt kollégák, mivel csúszásban vagyunk, ezért rögtön kezdjük is meg a közös ülésünket az ECON szakbizottsággal. Azt kérem, hogy akik elhagyják a termet, ezt csendben tegyék, annak érdekében, hogy tovább léphessünk az a napi rendben. Itt a pénzügyi rendszerek kihasználásáról van szó, pénzmosás, illetve terrorizmus finanszírozás témájában. Még egyszer azt kérem, hogy akik elhagyják a termet, most tegyék, és csendben, hogy folytathassuk a munkánkat. A negyedik pénzmosás elleni irányelvet 2015 májusában fogadták el. Február 2016-tól a bizottság egy akciótervet hozott létre ebben a témában, és eh, ennek az átültetését 2016 végére tervezték. Módosítók születtek júliusban, 2016 júliusában, amelyek a terrorizmus finanszírozásával, illetve az átláthatósági kérdésekkel foglalkoznak, valamint eh, változást szeretnének eszközölni a jelenlegi ámen rendszerben. 49 módosítót nyújtottak be a társjelentéstevők, és 467 módosító született összességében, és most az ECON kollégákat üdvözlöm, Golytyéri urat, és fölteszem a kérdést, hogy kére szót, hogyha nem, akkor azonnal megadom a szót a társ jelentéstevőknek. Golytyéri úr, igen, nagyon röviden, nagyon fontos lépés ez a mostani. Emlékszem az irányelvvel kapcsolatos munkára. Remélem, hogy most is egy nagyon jó ö, szöveg születik, és hamarosan megkezdhetjük a trialógust. Rendben. Akkor Kárenc úr kapja meg a szót az Ekon szakbizottság részéről. Thank you very much, and, uh... Köszönöm szépen, és mindenkinek jó napot kívánok. Ahogy az elnök is megemlítette, 49-50 módosító született az eredeti jelentéshez, majd még mintegy 400 jelent, módosító. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ugyanazok dolgoznak ezen anyagon, mint az előző idevágó témán négy évvel ezelőtt, vagy pár évvel ezelőtt. A módosítók nagyon jól rávilágítanak arra, hogy egységes a gondolkodásmódunk. Mindenki elkötelezett amellett, hogy a jogszabályokat előre vigye, javítsa, és a terrorizmus finanszírozása és pénzmosás elleni harcot hatékonyabbá tegye, le, ellehetetlenítse ezeket az illegális tevékenységeket. Nagyon sok módosító született a 30 és 31-es cikkeire vonatkozóan, ez a cégek regiszterét, nyilvántartását tartalmazza, illetve a bizalom az alapok regiszterére vonatkozik. Az árnyékjelentéstevőkkel már két ülésre került sor, jövő héten folytatjuk a munkát. Úgy tűnik, hogy mindenki, bár vannak kivételek, abba az irányba halad, hogy, hogy nyilvánosak legyenek ezen regiszterek. Ami az alapokat illeti, valószínűleg a tanács trialógus megbeszélései során fölmerülnek majd még kérdések, olyanok, amelyek nincsenek benne a módosítóban, a módosítókban gondolok itt például az örökösödési eljárásokra, illetve ebben az alapok felhasználására. Erre vonatkozóan még nem születtek módosítók, de nagyon fontos, hogy nyitottan kezeljük ezen regiszterek kérdését, és a legfontosabb az, hogy lássuk a pénzmozgásokat. Vannak módosítók, amelyek bizonyos vészhelyzetekre vagy esetekre térnek ki, de szerintem nem ez, nem ez kell, hogy legyen a fő csapásvonal. A 30 és 31-es cikkeire vonatkozóan sikerült valamilyen kompromisszumot kötni. Nem hiszem, hogy mindenki elégedett a kompromisszummal, illetve annak minden elemével, de azt kell, hogy mondjam, hogy itt az Európai Parlamentben nagyjából közös nevezőn vagyunk. Társjelentéstevőként az a véleményem, hogy el kell kerülni azt, hogy akadályt támaszunk a legális üzleti tevékenységek útjába, és szerintem a társjelentéstevők is osztják ezt a véleményt, illetve a nagy többség mellettem van. Tehát nem akarjuk a, a legális utakat akadályokkal terhelni. Az illegális tevékenységenek gátat akarunk vetni, azonban a legális tevékenységek útjában nem akarunk akadályokat gördíteni. Európa nyitott kell, hogy legyen az üzleti vállalkozások számára, de egész egyszerűen csak arra van szó, hogy regisztereket, nyilvántartásokat kell létrehozni, és ebbe följegyezni a cégeket, de az, az a legfontosabb, hogy mindenki kövesse a törvényeinket, illetve az iránymutatásainkat. Jelenleg folynak a tárgyalások, nagyon sok módosító született, ezek érdekesek. Vannak olyanok, amelyek nem irányozzák elő a regiszterekhez való teljes nyilvános hozzáférést. A kérdés az az, hogy hogyan lehet a legjobb egyensúlyt kialakítani, és hogyan lehet a legjobb tárgyalási pozíciót biztosítani számunkra, a tagállamokkal való tárgyaláshoz. Természetesen a tagállamoknak is érdeke az, hogy ez a jogszabály előre lépjen, hiszen egy nagyon fontos téma ez most Európában. Akkor most megadom a szót Sargentini asszonynak a Libe nevében. Köszönöm szépen. Kiegészítve a társ jelentéstevő szavait, Önök is ott voltak a múltkori tárgyalásokon, és eléggé nehéz volt a regisztert, a nyilvántartást bevenni a jogszabályba. A bizottság és a tanács is szeretne előrelépni. Úgy tűnik, hogy a parlament ismét megfelelő többséggel még tovább tud lépni, és pontosítani tudjuk a pénzalapok esetében is a nyilvános nyilvántartásokat. Angol száz szempontokat is figyelembe kell venni, itt ugyanis olyan struktúrák léteznek, amelyek más országokban pénzalapoknak minősülnek. Tehát meg kell találnunk különböző próbálkozásokkal, hogy mi a legjobb struktúra. Ez mindenféleképpen jó hír. A jövő heti árnyék jelentéstevői ülésen foglalkoznunk kell az anonim előfizetett kártyák kérdésével online vagy nem online vásárolt kártyákról van szó. Itt arra törekszünk, hogy egy inkluzív megoldást találjunk a polgárok számára, ugyanakkor kellő védelmet nyújtsunk az ilyen eszközökkel való visszaéléssel szemben terrorista célokra. Azt hiszem, hogy itt a házban többség alakult ki, és én ezt nagyra méltányolom. Minden esetre azt is tisztán kell látnunk, hogy a társ jelentéstevőknek megfelelő megoldást kell találniuk, és olyan kompromisszumokat kidolgozni, amelyeket széles körben tudnak a kollégák támogatni, és így tudunk együttműködni a tanácssal, ugyanis az általunk valott átláthatóság nem feltétlenül ugyanaz, mint amit a tanács, amire a tanács törekszik. Tehát most a helyzet más volt, mint múltkor, ahol is két oldalúan tekintettük ezt a az ügyet a terrorizmus kapcsán, illetve a pénzmosás kapcsán. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy ilyen erőteljes közös álláspontot sikerült kialakítani, ami széleskörű támogatást élvez. A szocialisták árnyék jelentéstevője, Simon úr. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőknek, eh, kiváló munkát végeztek, és egy nagyon jó alap most ez az anyag ahhoz, hogy egy általános kompromisszum eh, most eh, megállapodás szülesen. Itt a cél az, hogy a jelenlegi jogszabályokon javítsunk, és különös tekintettel a Panama dokumentumokkal kapcsolatos tapasztalatokra. Ami a szocialista szempontokat illeti ezzel a tervezettel kapcsolatosan. A nyilvántartás mi is üdvözöljük a jogosultak tekintetében. Itt azonban egy kicsikét tovább szeretnénk menni, mint ami a javaslatban szerepel. A normál vállalatok és az úgynevezett passzív nem pénzügyi vállalatok között különbséget tesz. Ez számunkra nem a megfelelő megoldás, inkább a 10%-os határértéket kellene figyelembe vennünk minden vállalat esetében, amely bizonyos gazdasági érdeket képvisel. És a vizsgálatokat illetően a határérték más kell, hogy legyen, mert egyébként az szabályok megsértése megsértése szankcióknak is kapcsolódniuk kell. Ami a központi nyilvántartást illeti a gazdasági érdekeket képviselő vállalatok esetében nagyon üdvözöljük a központi nyilvántartást, illetve a vállalatok nyilvánosságra hozatalát, ugyanis a terrorizmus nem áll meg az országhatároknál minden illetékes hatóságnak, a pénzügyi nyomozó hatóságoknak is közvetlenül és ingyenesen hozzá kell férniük az ilyen nyilvántartáshoz a munkájuk érdekében. A módosítóink kapcsán lehet, hogy itt a, a, a korábbi nyilvántartásra vonatkoztak, illetve azok költségtérítéses jellegére ezeket nem kívánjuk folytatni, és ami az, a pénzalapokat illeti az irányelv kapcsán a hatáskört, a hatályt, hatály kiterjesztését támogatni tudjuk, valamint a gazdasági szereplők számára az alapokra vonatkozó nyilvántartást is hozzáférhetővé kell tenni. Ami az ingatlan nyilvántartásra vonatkozik, az ingatlanok kiváló eszközei lehetnek a pénzmosásnak és más sötét ügyleteknek. Az egyes ingatlan nyilvántartások, tagállami nyilvántartások hálózatba kötése nagyon fontos lenne. Ami pedig az exponált személyek, vagy a fontos személyekkel kapcsolatos szabályokat illeti. Gondoljunk az elmúlt két év futball botrányaira, azt hiszem, hogy teljesen jogos, ha a politikusok számára is kötelezővé tesszük, illetve más kockázati csoportok esetében nem csak a sportra vagy a politikusokra gondolok, akár itt az egyházak is szóba jöhetnek, amelyek különböző adományokat kaphatnak. Itt is néhány szabályt elő kéne írni, ami pedig a delegált jogi aktusokat illeti, az adóparadicsomok kérdését, itt jelenleg a jelenlegi fekete lista egy copy-paste lista, és itt a bizottságot arra kellene felszólítani, hogy minél előbb lépjen, annak érdekében, hogy ilyen lista felültásra kerüljön. A Holmeier asszony is kért szót, azt hiszem, a néppárt részéről. Kedves kollégák, Az Európai Parlament álláspontja szerintem nagyon komoly hozzájárulás lesz eh, ahhoz, hogy eh, ezt a helyzetet eh, világosá tegyük. Ha megnézzük például a sport, a futball vagy egyéb kérdéseket, hogy ezeket bevegyük-e, ez szerintem a normál jogszabályalkotásra tartoznak az, hogy valaki ne legyen korrumpálhat, az egy általános szabály, vagy ne fogadjon el csúszó pénzt. Azt hiszem, hogy ez már minden tagállamban tiltott, és az általános szabályok körébe tartozik. A politikusoknak, illetve nekünk itt speciális helyzetünk van, ugyanis mi nyilvános hivatalokat töltünk be, tehát ennek tartalmilag is szelep, szerepelnie kell. A korrupció tiltott mindenhol, független attól, hogy itt sportolóról van ez szó, teniszjátékosról, futbalistáról, vagy bárkiról, bármilyen szövetségről. Tehát ez már eleve egy tiltott cselekmény, és nem kell külön kiemelni bizonyos csoportokat, a nyilvános hivatalt betöltő tisztségviselők azonban más helyzetben vannak, éppen ezért tényszerűen kell ezt a kérdést kezelnünk, és azt kell szabályoznunk, ami jogilag fontos és szükséges, annak érdekében, hogy a különböző kifizetéseket ne lehessen szabályellenes módon felhasználni, vagy ezekkel visszaélni. És különösen azt szeretném hangsúlyozni, hogy a terrorizmus tekintetében, a terrorizmus területén, vagy a szervezett bűnözés területén független attól, hogy most adóparadicsomokról beszélünk, vagy pedig olyan konstrukciók alkalmazásáról, amelyekkel egyének személyazonosságát elfedik, avagy kultúrjavak adásvétele ezeket is nagyon gyakran felhasználják szervezett bűnözők vagy pénzmosás céljára, tehát ennek is különös szerepe van. Itt több milliárdos körül van szó, és a tagállamok számára az ilyen bűnzői körök komoly nehézségeket okozhatnak. Köszönöm szépen. Gomez asszony a mi módosításaink a vállalatok és pénzalamok, pénzalapok tulajdonosaira vonatkoznak. És most a társ jelentéstevők szavait e ismételném e tekintetben, és köszönöm a, az általuk végzett munkát. Én személy szerint egy olyan módosítást benyújtottam, amihez ragaszkodnék, és ez a nyilvántartás körét kiterjesztené a külföldi jogi személyiségekre, amelyeknek üzleti kapcsolataik vannak az Európai Unióban. Ingatlanról van szó, vagy, vagy számlanyításról ha ez a módosító elfogadásra kerül, ennek globális hatása lesz az átláthatóság tekintetében, ami a vállalati struktúrákat illeti. Monika Holmeyer említette, és én is nagyon fontosnak tartom, hogy itt nem csak a korrupcióval, vagy az adócsalással, vagy a pénzmosással szemben kell fellépni, hanem a globális terrorizmussal és terrorizmussal szemben is. Ezek nagyon gyakran vállalatokat is érinthetnek. Lehet, hogy az EU-ban vásárolnak ingatlant, vagy egyéb befektetéseik vannak. Ezek kiváló eszközei lehetnek a pénzmosásnak. És hogyha itt a pénzalapok tekintetében bizonyos részleteket szabályozunk, akkor a vállalatok esetében is ezt meg kell tennünk. Ez kivitelezhető, és én remélem, hogy ezt a javaslatomat támogatni tudják. Ezen kívül javasoljuk, hogy a jelenlegi joghézagokat a jelenlegi szabályozásban szüntessük meg. Itt lehet kedvezményezett tulajdonosról szó, amikor nem tudjuk beazonosítani, hogy az ki. Amikor erre rákérdeztünk, akkor azt a választ kaptuk, Mhm. ez az FFTF-fel kapcsolatos. A saját országomban az első pénzmosás elleni irány elf elfogadásakor 2015-ben tele volt joghézag gal, és ezt mindenféleképpen fel kell számolnunk. Úgyhogy e tekintetben az FTF-et át kell dolgozni. Úgy gondoljuk, hogy a kötelezett szervezetek nem folytathatnak üzleti tranzakciókat számukra ismeretlen szervezetekkel, mert ez már önmagában kockázatos, és ugyanez vonatkozik a bejegyzett tulajdonosokra is, olyan szervezetek vagy társaságok esetében, ahol csak az ügyvezető beazonosítható. És a társaságok jellegétől függően nyilvántartásba kell venni a jogosult tulajdonosokat is. A due diligence keretében a hatályt ki kell terjeszteni mindenkire, aki alapkezeléssel, illetve adó tanácsadással foglalkozik, vagy műkereskedéssel, aukciókat folytat le, illetve galériákat üzemeltet. És ne essünk abba a hibába, hogy becsukjuk a szemünket azelőtt, hogy ez is a pénzmosás egyik terepe lehet. Egy hivatalos listát kell készíteniük a tagállamoknak, és ezt átadni a bizottságnak a kötelezett szervezetekről. Ugyanis itt az egyes szolgáltatásokat lehet, hogy az EU-n kívülről szerzik be, Nagyon fontos, hogy a bizottság is meglehetős ambícióval kezelje a tiltó listákat, és e tekintetben módosít fogunk benyújtani annak érdekében, hogy kötelezők legyenek a due diligence vizsgálatok harmadik országbeli személyek esetében, akik állampolgárságért folyamodnak, elhangzott itt például ez a máltai eh, beruházási program. Köszönöm szépen az ECR nevében Bent Luke. Köszönöm szépen. A néppárti jelentéstevő már elmondta, hogy ez nem egy különösebben vitatott eh, tervezet. Azt hiszem, hogy egyetértés van a célkitűzések tekintetében itt a bűn cselekményeket, a terrorizmus finanszrozását a pénzmosást és hasonló dolgokat erőteljesebben meg kell akadályoznunk, és különösen itt az anonimitás az, ami komoly visszaélésekre ad okot, illetve lehetőséget. Úgyhogy itt konszenzus van. A megjegyzésem két szempontra irányul ahol nem feltétlenül érvényesül a konszenzus részünkről. Az egyik a nyilvánosság kérdését illeti, ami a nyilvántartás hozzáférhetőségét illeti a beneficial owners tekintetében. A zöld frakció jelentéstevője elmondta, hogy a parlament progresszíven állt ehhez a kérdéshez, és egyre nagyobb a nyomás, hogy minden állampolgár számára hozzáférhető legyen a nyilvántartás. Korábban a tekintetben voltunk progresszívek, hogy az adatvédelmet a magán szféra számára biztosítani kívántuk. Ez valahogy feledésbe merült arra szeretnék utalni, hogy az állampolgárok vagyona, megtakarításai a különböző alapokban eh, kényes, személyes, magán jellegű információnak minősülnek. A személyes adatok, a születési időpont és hasonló dolgok nem feltétlenül kell, hogy nyilvánosan hozzáférhetők legyenek. A nyilvántartásoknak nyilvánvalóan a pénzügyi nyomozóhatóságok, illetve más illetékes hatóságok számára kell, hogy hozzáférhetők legyenek legitim érdekek alapján. De azt hiszem, hogy itt le is kell zárnunk a hozzáférhetőséget, ugyanis számos olyan személy is hozzá szeretne férni ez a nyilvántartáshoz, akinek erre nincs jogos indoka. Például lehetnek olyan szolgáltatók, akik a ügyfélszerzés céljából szeretnék ezeket a nyilvántartásokat felhasználni, vagy nyomásgyakorlás, zsarolás céljára. Úgyhogy talán itt valamilyen kivételeket kéne megfogalmazni, ahol is igazolni kéne, hogy mennyiben indokolt a hozzáférhetőség. Ha itt azonban nem a nyomásgyakorlás gyanúja merül fel, akkor a nyilvántartás hozzáférhető feltéve, hogy az érintettek nem esnek áldozatául semmiféle visszaélésnek. A néppárti jelentésevő már utalt arra, hogy a tanács nem feltétlenül fog ehhez hozzájárulni. A második dolog, amit meg szeretnék említeni, a meghatározás kérdése, a pénzalapok, illetve hasonló instrumentumok kapcsán. Egyelőre ennek nincsen definíciója. Hogyan definiáljuk a trustot? És mi az, ami esetleg a pénzalap hoz hasonlónak minősülő instrumentum. Tehát ez egy eléggé bizonytalan terület. Gigold kolléga tegnap említette, hogy a német jogban nem csak alapítványokra vonatkozna ez, hanem egyéb egyesült formákra is, vagy annak bizonyos részére, vagy nagyobb részére. És itt lehetnek olyan instrumentumok is, amire most nem is gondolunk. Akár egy, ha, ha veszük például a normál számlanyítást, amihez nem kell feltétlenül a számlanyitónak egy nyilvántartásban bejegyzésre kerülnie. Tehát azt kell definiálnunk, hogy kit érint ez az irányelvileg, kit nem érint. Köszönöm szépen. Mrs. McAvey. Köszönöm, McAvey asszony. az EKR jelentéstevőjeként a LIBE bizottság részéről szeretnék több dologról is szót ejteni. Először is rendkívül fontos, hogy ahogyan én is teszem, az átláthatóságot tegyük a prioritássá. Az átláthatóság legyen a legfontosabb, nem tehát a nyomonkövethetőség, illetve a tényleges tulajdonosok beazonosítása. Én módosítókat nyújtottam be ebben az irányban, ebben a szellemiségben. A, a tényleges tulajdonosok tekintetében több információra van szükség. Tudnunk kell, hogy kik a tényleges tulajdonosok, és a um, bejelentőknek a nyilvános bejelentőknek biztonságot kell nyújtani, védelmet kell nyújtani. Ami pedig az előre fizetett kártyákat illeti, az online használatuk a biztonságunk számára hatalmas veszélyt jelent. Éppen ezért én támogatom azt, hogy a védelem jegyében, a megelőzés jegyében tekintsünk el ezen kártyák online használatától. Egy évvel az irányelv hatályba lépése után a bizottság nyilvános platformot indít, amelyen hozzá lehet férni azokhoz az információkhoz, amelyek olyan személyekre vagy csoportokra vonatkoznak, akik vagy amelyek már elszenvedtek valamilyen szankciót. Köszönöm. Köszönöm, nagyon köszönöm az ALDE részéről, Torvalds képviselő úr szólal fel. Köszönöm, általában angolul beszélek, de most akkor a svédemet szeretném bevetni. Először is szeretnék köszönetet mondani a két jelentéstevőnek, azt is mondhatnám, Hatalmas köszönettel tartozunk nekik, ugyanis átmentünk az összes ö, nagy problémán, á, kezeltük az összes nagy problémát, amely a pénzmosással kapcsolatos. Tehát most jobb helyzetben vagyunk, mint régebben, ugyanis ezen a dosszién, ezen az anyagon már régóta keményen dolgozunk, és most két igencsak kompetens társ jelentéstevőnél van ez az anyag. Az általános hozzászólásokat, megjegyzéseket már hallhattuk az imént. Ezt az anyagot tovább, továbbra is prioritásként kell kezelnünk. A trust fundok, -ok, az egyéb alapok tekintetében. Hát ezek olyan alapok, amelyek például Angliában működnek, és olyan kereskedelmi tevékenységet folytatnak, amelyek néha mindenféle ellenőrzést megútnak. A hitelintézetek, láthatjuk, hogy mi történik Amerikában, vannak olyan amerikai sorozatok, amelyek bemutatják ezeket a bűncselekményeket, gondolhatunk itt a Panama iratokra is. Harmadik nagy téma az úgynevezett tényleges tulajdonos, ez érdekes megnevezése a dolgoknak. A tényleges tulajdonosok kérdését már számos módon boncolgattuk. A lényeg, hogy meg ellenőrzéseket lehessen végrehajtani, és be lehessen azonosítani, hogy kik a tényleges tulajdonosok. Más problémák is felmerülnek, például a Panama iratok kapcsán más problémák is felmerültek. Előfordul, hogy van akinek más, és más országban van számlája, utána arról a számláról pénz érkezik például Európába, és a végén igazán nehéz, nehéz, problémá, nehéz ezeket a problémákat megoldani. Láthatjuk, hogy a jelentéstevők szeretnének megoldást találni, Úgyhogy ha tovább haladunk ezen az úton, akkor jó eredményt tudunk elérni. Nagyon köszönöm. Köszönöm, ugye az elnök, Jezek úr, és GUE kap most szót. Köszönöm, elnök úr, ami a politikusok és a focis, focisták közötti párhuzamot illeti. Én egyszerre vagyok politikus, és még focizom is. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőknek. Szerintem jó irányba haladunk, jó kompromisszumokat sikerült találnunk, közel már az egyesség. Szeretném kiemelni, hogy itt nem mm, pró vagy kontra bizniszről van szó, hanem jogilag kötelező érvényű eszközökről. A Europol, láthattuk, hogy a Panama iratokra mm, specializálódott bizottságban, milyen adat, milyen adatokat vittek be az adatbázisokba. Láthattuk, hogy itt terrorista kapcsolatok is felmerültek. Úgyhogy rendkívül fontos, hogy ezeket a kiskapukat bezárjuk, és az európai állampolgárok érdekét a lehető legjobban képviseljük. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a Panama iratokkal kapcsolatban nagyon öm, örültem a közös munkának, de örülnék, hogyha nem lenne még egy ilyen adhok bizottság. Szerintem nagyra törőbbnek kellene lennünk itt, ezen a, ebben az anyagban. Sok ö, Panama irati bizottsági tag ö, nagyon jól tudja, hogy a kiskapukat be kell zárni Anna ezt már említette. Nincs oka annak, hogy egy társaság, egy vállalat nem mondja meg, hogy ki a tényleges tulajdonosa. Hogyha nem mondják meg, hogy ki a vállalat tényleges tulajdonosa, akkor nem szabad, hogy az Európai Unióban működjenek. Egyetértek a szocialistákkal, valóban ki kellene térni azokra a vállalatokra, amelyek ugyan nem működnek az Európai Unióban, de esetleg szeretnének. A küszöböket is küszöbök megállapításánál is nagyobb, nagyon, nagyobb ambícióra lenne szükségünk, nagyra törőbbnek kellene lennünk. Stiglitz úr itt is nagyon egyértelműen fogalmazott a bizottságunkban. Végezetül pedig engedjék meg, hogy kiemeljem, hogy nagy előrelépést láthattunk, több kérdést már valamilyen tekintetben sikerült kezelnünk. Örülünk, hogy a bíróság elé is lehet vinni ezeket az ügyeket, tehát tényleg itt, itt előrelépést láthatunk. Különböző frakcióknak sikerült konszenzusra jutni, és még azt is szeretném elmondani, hogy az ingatlanok kérdését is jó, hogy tudjuk kezelni. Peter Simonnal egyetértek abban, hogy az ingatlan regisztrációt és az egyéb kérdéseket jobban össze, összhangba kellene hozni. Hadd mondjak még két szót a nagy kock, nagyon kockázatos országokról, mert ami a pénzmosást illeti. Tudom, hogy ebben a parlamentben vannak olyan frakciók, amelyek még mindig nem értek a döntéshozatali mechanizmusoknak a végére. Szeretném, tudom, hogy nagyon, ők nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy ezeket a problémákat kezeljük, szeretném bátorítani őket arra, hogy az ECON és a LIBE mm, bizottság megfelelő bizottság szellemiségében foglalkozzanak ezzel a listával. Amíg nincsenek például a Bahamák ezen a listán, addig nem jutunk messzire. Nem sokára ez a lista meg fog jelenni, és véleményem szerint egy évvel a Panama botrány után nem, mond, nem tudjuk, nincs magyarázat arra, hogy a hogy Panama, Bahamák miért nincs, nincsenek rajta ezen a listán. Nagyon köszönöm, köszönöm, mondja az elnök. Nem látom, hogy bárki más szeretne felszólalni a frakciók részéről. Úgyhogy visszaadnám a szót a társ jelentéstevőknek. Köszönöm, én is szeretném elmondani, hogy mennyire hálás vagyok, amiért együtt dolgozhattam a fiktív jelent, az árnyék előadókkal, ugyanis nagyon hatékony volt ez a munka, és tényleg hatékonyan tudtunk együtt dolgozni, ami igen ritka, hogyha ilyen sokan dolgozunk egy-egy anyagon. Remélem, hogy a munka végére igazán jó megoldás, megoldást fogunk tudni kialakítani. Mint mindig, most is lesznek olyan pontok, amelyekkel bizonyos frakciók majd nem értenek egyet, de abban már megegyezésre jutottunk, hogy szükségünk van ilyen eszközre, amelyel a terrorizmus finanszírozása ellen fel tudjuk venni a harcot. Szerintem itt már csak nüanszokat kell elsimítanunk, alapvetően együtt tudunk dolgozni, ugyanez a célunk. Köszönöm úgy látom, hogy rosszul, rosszul értettem a bizottság képviselőjének gesztusát, úgy látom, hogy mégiscsak szeretne felszólalni, aztán pedig majd megadom a szót a másik társelőadónak. Elnézést, és köszönöm. Köszönöm. Szeretnék a DG Justice pénzmosás elleni csapatának a nevében felszólalni. Láttuk a módosítókat, szerintünk nagyon jó alapot jelentenek ezek a, a módosítók, és konstruktívan tudunk együtt dolgozni. Természetesen számos olyan pont van, amelyen még nem tudtam fel, amelynek a keretében még nem tudtam felszólalni, például a Például a vállalatok, hogyha jogszerűen működnek, akkor had, had működjenek. Mm. Szerintem ha együtt dolgozunk, akkor tudunk jó megoldást találni, csak egy, engedjenek meg pár szót. Itt a Demázió úr beszélt a harmadik országokról, amelyek nagy kockázatot jelentenek. Értjük, értjük, hogy, hogy mit szeretne, értjük, hogy mi a parlament álláspontja, és szerintünk is szükség van olyan módszertanra, amelyelnek a segítségével sikerül jól um, kialakítani ezt a listát. Mindezen erre szükség e, van még időre, ahhoz, hogy igazán konstruktívak legyünk, ahhoz még időre van szükség. De nem ez a mai téma, mondja az elnök úr. Igen, csak szerettem volna mondani, hogy majd még ezen együtt dolgozunk. Én úgy értem, hogy itt már, itt már a plenárison döntünk. Köszönöm. Sargentini asszony, nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretném Peter Simons és egyéb kollégák álláspontját én is megerősíteni. Valóban jó munka el mögöttünk, és a parlament így meg tudja mutatni, hogy tiszteletben tartjuk a bizottságot, de szükség van harmadik országokat, kockázatos harmadik országokat felsoroló listára. Itt Econ, Libe, um, együttesülésről van szó, de én DEVE tag is vagyok, és azt látom, hogy illegális pénzek mennek el um, Afrikába, más országokba, olyan országokba, ahol um, ezen alapoknak a tulajdonosai nem fizetnek adót. Tehát ez motiváció számomra arra, hogy az átláthatóságot még nagyobbá tegyük. Én továbbra is ezért fogok harcolni. Azt javasolnám az EKR-nek, a két um, társ előadónak, hogy szólaljanak fel, amikor transzparenciáról van szó. Azt látom, hogy, hogy a többség amennyire csak lehet átlátható akar lenni. Jövő héten lesz egy árnyék előadói ülés, még rendkívül sok munka vár ránk, hogyha a határidőt be akarjuk tartani, hogyha 25-én, január 25-én szavazni akarunk erről, akkor hát ez igen nagy kihívás, csak ezt szerettem volna elmondani. Nagyon köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. A szavazás tehát január 25-én lesz. Január 25-én lesz a szavazás. Nagyon köszönöm az ülést, ezzel le is zárom.